votes. Mint ahogy említettem, most a szavazatok magyarázata következik a költségvetés tervezetre nézve, a 2011-es költségvetésre fogsz úr egy percben. Uh, Kedves kollégák, egy pillanatra mindenki maradjon csembe. Rengeteg szabadat magyarázat következik, úgyhogy nagyon szigorúan kell bánnunk az idővel. Mindenkitől elveszem a szót egy perc után. Elnézést kérek előre is, de csak így működik a dolog. Így fair. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Szeretném kifejteni, miért szavaztam ellene a 2011-es költségvetésnek. Azért, mert a takarékosság idején az Európai Unió is takarékos kell legyen Csökkenteni kell kiadásainkat, nem növelni kéne azokat. Néztem szerint szégyen teljes, hogy az Európai Bizottság eredetileg 6%-os növekményt javasolt, és a parlament támogatta ezt a javaslatot. Úgy hiszem, hogy miniszterelnököm David Cameron kiváló munkát végzett, amikor levitte 2,9%-ra a növekedést. De tudjuk, hogy ez kompromisszum eredménye volt, és nem olyan kompromisszum, amit a brit konzervatívok különösen szeretnének, és büszkén szavaztam ellene az Európai Uniós túlköltekezésnek, pazarlásnak. Keinen, jajna Lepto. Egy percben. Elnök úr, nagyon fontos, hogy most először a parlament képes volt arra, hogy elfogadja a költségvetést. És úgy gondolom, hogy ami a folytatást illeti, a parlamentnek gondoskodni kell arról, hogy az Európai Uniónak legyen lehetősége arra, hogy emelni tudja a saját részesedését, és hogy a költségvetés a környezetvédelmi politikákat is támogathassa. Azért, hogy figyelembe vegyük a 2020-as stratégiát és a zöld terveket. Kameu úr, egy percben. Köszönöm szépen. Az előző kollégákhoz hasonlóan, Fox úrhoz hasonlóan én is osztom a brit konzervatívok álláspontját, amikor újságpolitikája van, és mindenütt a világon a kormányok meghúzzák a nadrágszíjat, és csökkentik a költsekedést, akkor mi hogy kérhetünk az adófizetőktől emelést? Példát kellene mutatni arra, hogy takarékoskodjunk, nem lenne szabad emelkedést vagy befagyasztást kérni, hanem az EU költségvetés csökkentését. Azért, hogy mindenütt az EU-ban az adófizetők komolyan vegyék a politikusokat, és tudják, hogy mi megértettük, milyen időket élünk, és velük együtt osztozunk az ő problémájukból. Ne legyünk választott elit, akik nem figyelnek oda az emberek életére és problémáira. Köszönöm. Következő Jerzsejewska jelentés. Matella asszony egy percben. Jár úr egy percben. Haushaltsrecht ist das Königs a költségvetés rendszabálya kapcsolatban az Európai Parlamentben is szigorúságra van szükség. A megbízhatóság, a partneri együttműködés kell, hogy jellemezze az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti együttműködést az a, a 2014 költségvetésre vonatkozó tárgyalások ebben a szellemben nem éppen bizalmalépítő jellegűek voltak. Ám az Európai Bizottságot és különösen a tanácsot felhívom arra, hogy az Európai Parlament jogait tartsa tiszteletben, és lássa be, hogy a költségvetési jog a legfontosabb sarokköve az Európai Parlament jogosítványainak. Hanem úr, egy percben. Mr. President, yesterday I tegnap gondolkoztam azon, hogy vajon át, egy időjukba zuhantam volna, és a 970-es években zuhantam volna. Inkább a 17. században érezem magam. Thomas Jefferson mondotta akkor a távoli kormányzásról olyan távolságról és a választoktól rejtette működő kormányoknak nyilvánvalóan a korrupcióra és a pazarlásra van ö, ö, hajlama. Kiválóan leírja ez a mai helyzetet is, az Európai Uniós költségvetési körülő vitákat is. Újra és újra növekednek a számadatok, annak ellenére, hogy 27 tagállam arra törekszik, hogy korlátozza kiadásait. Ez történik akkor, mikor nincs az adózás és a képviselet meg a kiadás között kapcsolat. Hogyha az egyetlen módszer arra, hogy rendbe tegyük ezeket a számokat, és a közvélemény véleményet kövessük, az az, hogy a költségvetési fegyelmet visszaállítjuk, visszaadjuk a nemzeti parlamenteknek, és a nemzeti parlamenti képviselők az adófizetők figyelmének megfelelően döntéseket hoznak. Maszkadini asszony egy percben a gozesz jelentésről. Presidente, le agenzie, noi siamo favorevoli al... Elnök úr, mellette vagyunk ennek a rendelkezésnek. Köszönjük szépen az előadó munkáját, nagyon részletesen kidolgozta ezt a témát a jelentésben, de azt gondoljuk, hogy a jelentést jelentésnek köteleznie kellene az intézményeket, hogy fegyelmezzen nyomon kövessék a helyzetet. Korábban találkoztunk olyan helyzetekkel sajnálatos módon, amelyek nem voltak világosak és negatív hatással voltak a pénzügyi helyzetre, a kiadásokra, az adó fizetők pénzével való gazdálkodásra. Ami a felügyeleti szervet illeti, a pénzügyi intézmények és minősítő intézményeknek a felügyeletét, erre nagyon nagy szükség van az állampolgárok érdekében. Köszönöm az előadó munkáját. Jár úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. A kérdés, hogy ki ellenőrzi az ellenőrző szerveket voltak A labdarúgásnál a bírót is valaki figyeli, ami a labdarúgásban érvényesül a pénzügyi piacokon nem feltétlenül. Itt a már pénzügyi piacokon a, az egyes pénzügyi termékek, bankok és szereplők, akár államok megbízhatóságát a rating agency értékelik. Ám ezek az ügynös, ügynökségek monopól helyzetben vannak. Ha kivonják magukat az ellenőrzés alól, akkor ezek az ügynökségek voltak éppen ö, istenszerűen, ö, isteni hatalommal bíró szervezetként működnek. Ez pedig nem megy, a ö, Szentírás szerint is csak egy Isten lehet. Ezért ezt a ö, helyzetet orvosolni kell, és a ö, rating agency megfelelően szabályozni kell. Az Európai Parlament rá meg kell kérdezze magától, vajon miképpen lehet ezt a helyzetet orvosolni. Matera. Matera asszony, a Jedrzejewska jelentésül egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2011-es költségvetési tervezettel kapcsolatos szavazás rámutat egy új eljárásra. Ez egy kicsit nehézkesebb eljárás. Minden esetre megalapítja az új költségvetési hatóságot, és ez egy kompromisszum. Ez azt jelenti, hogy áldozatot kell hozniuk a, a parlament és a, a tanács képviselőinek is. és ennek az uniós programokra negatív hatása lehet, de azért elégedettek vagyunk a az eredményekkel. Az ITER program és a rugalmasság tekintetében sajnálatosak az eredmények, és a hitelesség is elveszett, vagy legalábbis csorbult és nem fogunk tudni finanszírozni bizonyos tevékenységeket, prioritásokat kell meghatároznunk 2011. januártól, és biztosítani kell, hogy a következő években ez fenntartható lesz pénzügyi szempontból. Weiss Géber úr. Pirillo úr egy percben a Weisgerd jelentésről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szükség van arra, hogy aktualizáljuk a metrológiai, a mérés rendszerünket, miután az új rendelet a régi rendeletet törölni fogja. Látom, hogy ez az első lépés egy rutinszerű reformra ezen a területen. Szükség van arra, hogy az összes tagállam értékelje azt a hatást, amit ennek a joganyagnak a törlése magával hoz, és ezt adott esetben javítani is kell. Az irányelv megfelel ennek a követelménynek, főként az e területen tapasztaltaknak, vagyis annak, hogy mindenképpen egyszerűsíteni kell a helyzetet. Köszönöm. Lode asszony egy percben a Lamassur jelentésről. Rode asszony. Nincs itt. Mastella úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. A Lisszaboni szerződés egy újítással élt az Európai Unió demokratikus működésével kapcsolatosan, és ehhez az eszközöket is megadja, például az eh, állampolgári kezdeményezés formájában. A kezdeményezés egyfajta transnacionális demokráciát eredményez, és az Európai Unióban létrehozza a részvételen alapuló demokráciát, hiszen a bizottsághoz fordulhatnak közvetlenül az állampolgárok, és arra kérhetik, hogy jogszabályt alkosson. Éppen ezért támogatjuk ezt a javaslatot. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az állampolgárokat bevonjuk a döntéshozatalba. Ez nagyobb legitimitást ad az intézményeinknek, és az EU-t közelebb viszi az állampolgárokat állampolgárokhoz. Bilbao asszony egy percben kapja meg a szót. Nincs itt. Junker úr egy percben. Köszönöm szépen. Nagyon elégedett vagyok azzal, hogy elfogadtuk az állampolgári kezdeményezése vonatkozó szöveget. Én voltam az árnyék előadó a Kulturális Bizottságból, és nagyon örül, örülök, hogy elfogadtuk ezt a szöveget, de vannak nagyon fontos elemek, például a 16. év alatti fiatalok már nem írhatják alá az ilyen kezdeményezéseket, mindez a Lisszaboni szerződéshez kapcsolódik. Ez egyfajta diszkrimináció, ezért elleneztük ezt a javaslatot. Köszönöm, Rodó úr, egy percben. Azért szavaztam erre a kezdeményezésre, mert gondoskodik arról, hogy az állampolgárok erőteljesebben vég részt vehessenek az Európai Unió jogalkotási munkájában is. Egységes feltételeket kell teremteni erre vonatkozóan, ezt az eszköz ö, megteremti, mindenki számára elérhető, és fontos is, hogy egyszerűen alkalmazható legyen az állampolgárok, tehát a tagállamok egy negyedéből kell, hogy származanak legalább, és legalább egy millió új egy ö, aláírás kell begyűjteni ahhoz, hogy elindított legyen egy ilyen kezdeményezés. Efelől, a, e, arról, afelől is gondoskodni kell, hogy ez egy-egy tagállamból származó képviselők számol és szabályozása kerül. Szerintem kiválóan került alkalmazásra, jó eszköz lesz ez. Takula úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ami az állampolgári kezdeményezés illeti, az igaz, hogy a Lisszaboni szerződéssel megvan már ez a jogunk, mindennek alapján bátoríthatjuk az állampolgárokat arra, hogy vegyenek részt a demokráciában. És hogyha aláírnak az állampolgárok egy felhívást, akkor a bizottság foglalkozik vele. Ennyiről van szó, ez jó kezdeményezés, de el kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk ezt előrevinni. Az állampolgárok részvétele a demokráciában és a demokratikus tevékenységben a választásokon keresztül kell, hogy történjen, és így kell előrevinni azokat a dolgokat, amelyek fontosak az állampolgárok számára. Természetesen ez a köz, kezdeményezés mindenképpen fokozhatja az állampolgárok aktív szerepét, de megvan a kockázata annak, hogy a bizottság ezen kezdeményezés alapján azután nem lép. Köszönöm. Lokegárd úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni ahhoz a hozzászólóhoz, aki támogatta ezt a kezdeményezést. Ez kitűnő kezdeményezés, most kísérleti stádiumban vagyunk jelen pillanatban. Biztos, hogy egy sor ügyet felszínre fog hozni, de az állampolgárok kezdeményezése mindenképpen jelentős. Az is fontos, hogyha a célnak meg akarunk felelni, akkor biztosítani kell azt, hogy valóban az állampolgárok hozzák meg a kezdeményezést. Ez olyan jog, amit most hoztunk létre, és reménykedjünk benne, hogy ez eszközé válik a jövőben, lehetővé teszi az állampolgárok részvételét, az Európán belül meghozott kezdeményezésekben. Alefana asszony egy percben. Köszönöm. Nagy érdeklődéssel fogadtam és kísértem a jogalkotási folyamatot a tanács és a bizottság nyilatkozata alapján. És egy év múlva az első aláírásgyűjtést meg is kezdhetik. Büszkén jelenthetem a parlamentnek, hogy Olaszországban, miután elfogadták a botrányos irányelvet a kísérletekről és az állatkísérletekről, egy transzverzális kezdeményezés indult a az állampolgárok részvételével, és arra fogják buzdítani a bizottságot, hogy modern és civilizált kezdeményezéseket hozzon, jogalkotást, betiltsa az állatkísérleteket és az alternatív módszereket serkentse. Ez az EU célja lesz abban az értelemben, hogy ezt az állampolgárok akarják. Fox úr, elnök úr, úgy gondolom, hogy az állampolgári kezdeményezés hasznos lehet, mert lehetővé teszi az állampolgároknak, hogy közvetlenül szólítsák meg a bizottságot. Ám továbbra is fennáll a kérdés, hogy az Európai Bizottság hogyan válaszol majd azon javaslatokra, amelyek nem így valók. Mert ugye várható egy csomó olyan kezdeményezés, amely a bizottságot arra kéri, hogy többet tegyen, több Európát hozzon létre, és a bizottság ezekre nyilvánvalóan hatalmas lelkesedéssel válaszol majd. Ám hogyan reagál majd a bizottság olyan javaslatokra, amelyek kevesebb Európát kérnek? Vagy azt, hogy Európa jobban csinálja a dolgát, vagy kevesebb pénzt pazaroljon, vagy talán egy olyan nyilatkozatot kérnek, hogy sose lesz európai adó. Nos, ezekre vajon hogyan reagál majd a bizottság az ilyen javaslatokra? Ezeket is ugyanúgy kezeli, olyan tisztelettel, mint az innyire valókat? mert ha csak az utóbbiakra reagál, akkor az a kezdeményezés feleslegessé válik. A kíros Kelly, igen, előbb Kelly képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel szavaztam az ajánlások és eh, állásfoglalások mellett. Az előadó nagyon jó munkát végzett a mi szempontunkból, és az állampolgárok szempontjából is a Lisszaboni szerződést Írországban körülbelül egy évvel ezelőtt fogadták el, és a szabályozás bonyolultsága miatt lassult ez a folyamat, és az előadó munkájának köszönhetően lehet, hogy felgyorsul újból a folyamat haladása, és ez az intézkedés és mások is biztosítani fogják, hogy valódi állampolgári aggályokat tudunk megtárgyalni, és azzal zárnám, hogy idézek egy régi ír mondást, a jó kezdés fél siker. Sinclair képviselő szó. Köszönöm. Ez a demokrácia megcsúfolása bizony, hogy nem akarják meghallgatni az európai állampolgárok hangját a Lisszaboni szerződés bevezetése óta sem. A néhány percre feltett kérdésre válaszolva, a bizottság úgy dönthet majd, hogy egy javaslat nem ér, érdemes a válaszra. Épp ez a gond az egész rendszerrel, mert nem kötelező a felhatalmazás. A bizottság, ha akar, nem reagál egyes kezdeményezésekre. Vajon ez azt jelenti, hogy az Európai Unió nem veszi figyelembe az európaiak akaratát? Könyörögve kérem, hallgassák meg az embereket, az emberek nem akarják mindezt. Most pedig tovább lépünk a bizottság 2011-es munkaprogramjára egy percben. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm a bizottság 2011-es munkaprogramját. A pénzügyi válság nagy kihívás, ezzel meg kell küzdeni, és minden jót kívánok a bizottságnak a kitűzött célok megvalósításához. Ami az eurót érdekli, dönt ez az integritás szempontjából az euró kohéziója, és ami pedig a szolidaritást illeti az EU-n belül, közös valutánk van, és mindent meg kell tenni azért, hogy védjük. Ami pedig a munkahelyeket és a gazdaságot illeti. Üdvözlöm, hogy 2011. januárjában a bizottság elfogadja az első felülvizsgálatát, növekedési felülvizsgálatát, amelyen belül az EU gazdasági helyzetét fogja elemezni az egyensúlyhiányokat is, és egyéb kérdéseket, és ez nagyon fontos az intelligens növekedéshez és fenntartható fejlődéshez. 500 millió emberről van szó, úgyhogy mindenképpen tovább kell lépnünk, nemzetközi szinten előre kell menni, úgyhogy minden jót kívánok a bizottságnak. Köszönöm. Klész úr, egy percben. Mr. Klész. Ja, dank u, Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Többféle oknál fogva szavaztam ellene ennek a kezdeményezésnek. Különösen az a bekezdés nem volt kedvemre, amely a tagállamok révén a 0,7%-át a GDP-nek fejlesztési segélyekre kellene kiadják, és az Európai Bizottság gondoskodna afelől, hogy ezt a kötelezettséget a tagállamok betartják. Ez nem tetszett nekem. Független attól, hogy egyáltalán van-e értelme a fejlesztési támogatásoknak, mindenképpen megsérti a szubszidiatás elvét. És ott van aztán a 52-es furcsa cikk, amelyben a bizottságot felkérik, hogy a bővítési folyamat lendületét használják fel. Mifele lendületre gondolnak? Vajon a, a török provokációkra gondolnak? Vagy a rettenetes jogsértéseket Törökországban? Hát, vagy az iszlám, iszlám mozgalom további terjedésére? Afrikis, európai kis is. Most pedig Afrika EU stratégia jelentés. Klész úr ismét egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ebben az állásfoglalásban néhány jó dolog is ott van, jó gondolatok, például a elítélése, a, a bűnöző Mugabe részvételének tiltása a Lisszaboni találkozón, és egyéb pontok helyén valóak. Ugyanakkor egyes agrár, egyes államok agrárkapacitásának növelése rendkívül fontos. Ám végre ezen ért értelmetlen 0,7%-os normát magunk mögött kéne hagynunk, mert több milliárd, ö, támogatást öntöttünk Afrikába, és továbbra is nyomorog az egész földrész. Nem több támogatásra van szükség, hanem jobban koncentrált támogatásra, megfelelő célok mentén folyósított, jól célzott támogatásra. Erről kell szóljon a szöveg. Ezért szavaztam ezen okoknál fogva a jelentés ellen. Kamál úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy amikor megvizsgáljuk az afrikai nemzetek szomorú helyzetét, akkor természetesen azt akarjuk mi itt, hogy segítsük őket, hogy ne legyenek olyan szegények, de egy kicsit jobban oda kellene figyelni. Amikor valamilyen katasztrófa volt, mindenképpen így van, hogy a segítség rövid távon nagyon sokat jelent. De hogyha hosszú távú fejlődésről van szó, akkor nem megfelelően érkezik a mi segítségünk, nem megfelelő helyre, és nem jó, hogyha az EU adófizetői olyan afrikai kormányoknak küldenek pénzt, amelyek nem megfelelően irányítják az országukat, és a pénz nem azokhoz jut el, akiknek szükségük van rá. A legjobb, hogyha a szegény országok vállalkozóit segítjük, ők hoznak létre gazdagságot a saját közösségükben, és ez segíti az országokat, hogy kiussanak a szegénység csapdájából. A kereskedelmet és a fejlesztést kell segíteni, és nem pedig segélyeket kell küldeni. Hannan úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. A több képviselővel együtt én is részt vettem az AKC csúcson, Kinszasában nem régiben. Ez a második legrosszabb helyen álló ország a világon, a úgynevezett happiness indexen csak Zimbabwe előzi meg negatív módon. Volt itt már több választás is, új kormányok álltak föl, még semmi volt a helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ez az állam Afrika egy tragédiának egy a quintessenciája itt is a, a, itt a gyarmatosítás is durvábban folyt, mint más országokban a környéken. És ott van a, a természeti kincsek átka, mert ugye ez inkább árt az országnak, mint sem, mint sem javítaná a, a jólétét, de mindenek felett az, hogy nincs nemzeti érzés, nincs nemzeti vagy nyelvi egység az országban, etnikai egység, hanem sokféleség. Ha szeret, tehát az országot, fizes adót, ez, ezált a kisztosai repülőtérne feliraton, senki sem fizet adót persze. Az Európai Tanács elnöke azt mondta, hogy a patriotizmus rendkívül fontos. Nézzük meg ezt az országot, látjuk, hogy mi van akkor, ha a patriotizmus nem működik. Ha nincs hazafiság, akkor az ország tragédiája. Down in your personal history. Ez egy nagyon ritka pillanat. Ritka pillanat meg kell ünnepelnünk, hiszen időn belül maradt, ezt írja fel a kéménybe korommal. Következő felszólaló a 2011-es munkaprogrammal kapcsolatosan Szájer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. válság hatására számos európai országban nő a vonzereje a nagyobb biztonságot nyújtó állami nyugdíjpillérnek. számos ország vizsgálja felül saját rendszerét és igyekszik az állami rendszert megerősteni bár a nyugdjrendszer alapvetően nemzeti hatáskörbe tartozik mégiscsak fontos hogy európában milyen irányba vitatkozunk ezekben a kérdésekben. éppen ezért üdvözlöm hogy az európai parlament három legnagyobb néppárti szocialista és liberális frakciójának támogatásával most elfogadott bizottsági munkaprogramról szóló határozat thirty pontja kiemeli hogy az első azaz az állami nyugdjpillért kell erősteni. az én hazám magyarország éppen a tegnapi napon ebben a helyes irányba tett egy fontos lépést egy tegnap elfogadott törvénnyel. az unión belüli nyugdjvitának a fehér majd a zöld könyvekről ebben a szellemben kell folynia és erre szóltja fel az európai parlament a bizottságot ezért nagyon örülök ennek a javaslatnak. köszönöm. gál jelentés Masztala úr, egy percben. Elnök úr, az új nemzetközi megállapodás, amely az Lisszaboni szerződés alapján jött létre, hangsúlyozza, hogy megfelelően tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat és szabadságjogokat, és ez alapvető feltétele az Európai Uniós állampolgárságnak, és ezért az EU-ban belső politikákra is szükség van az európai jogok összefüggésében, szisztematikus megközelítésben kell ezeket a jogokat szabályozni, és felelősségre kell vonni azokat, akik megsértik ezeket a jogokat. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével radikálisan megváltozott a helyzet, a jogi helyzet, az alapvető jogok kartájával kapcsolatosan, és a szolidaritás és a jogok között egy egyensúlyt kell biztosítani szociális és kulturális jogok figyelembevételével is. Andi Nóra úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Úgy döntöttem, hogy mellette szavazok ennek a jelentésnek, és a frakcióm is kedvezően szavazott, ez esetben. Én azért tettem ezt, mert meg vagyok győződve arról, hogy ennek a jelentésnek intézményes szintű jelentősége van, és eljön eljött annak az ideje, hogy az Európai Parlament hatáskörét erősítsük és bővítsük. Az Lisszaboni szerződés reformjai alapján hangsúlyoznunk kell ennek a kérdéskörnek a jelentőségét. A házban széles körű támogatottságot élvez ez a kezdeményezés, kompromisszumokat is ki tudtunk alakítani, és így a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit pontosabban tudjuk alkalmazni. Én nekem meggyőződésem, hogy ez az európai intézmények érdekében történik. Kalinowski úr, egy percben nincs itt, Takler úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Gál Kingának a kiváló jelentésért, mely az Európai Unió helyzetét taglalja. Ez ugyan egy jelentés csak, és látnunk kell azt, hogy nagyon sok feladatunk marad még az Európai Unióban ez irányban. Sajnálatos módon az alapjogokat nem mindig tartják be a gyakorlatban. Például a nagy roma kisebbség, a nagy roma kisebbség Európában jó példája ennek annak, hogy ezek az alapjogokat nem mindig tartják be mindenhol teljes mértékben. Aztán a véleménynyilvánítás szabadsága is rendkívül fontos kérdés. A Szaharov díj átadása jó alkalom, hogy emlékeztessen bennünket. Erre ám Európában is érezhető bizony a véleménynyilvánítás szabadságának hiánya. Akár az Európai Parlamentben is egyik képviselőtársunkat biztonsági őrök kísérték, mert a saját személy szava ö, biztonságát féltette. Mindenkinek ugyanazon jogokat kell elvezni a e tekintetben. Lafano asszony, egy percben. Elfano asszony, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az olasz kormány tevékenysége által az alapvető jogok kártáját állandóan megsérti, megvizsgáljuk Olaszországban a helyzet, akkor látjuk, hogy egy olyan kormányról beszélünk, amelyet eh, egy antidemokratikus módon megválasztott parlament támogat, és eh, nem tudják preferenciájukat kifejezni az állampolgárok. Ez a kormány az ellenzék segítségével szerzett bizalmat ismételten, és eh, ön nincs az olasz parlamentben, hallgasson. Itt most az alapjogok megsértéséről beszélünk, csendet kérek. A korrupció, elnök úr, szeretném befejezni a hozzászólásomat. Semmi új eh, nincs itt a korrupt Berlusconi esetében látjuk a különböző ítéleteket, és az Európai Parlamentben lehet beszélni. December 9-én a parlament de elnök úr, így nem lehet folytatni, hogy valaki mindig közbeszól. Ez nem megfelelő, ez nem megfelelő viselkedés itt a plenáris teremben. Ő nem kapott szót, és nem szabad valaki mást félbe szakítani. Alfánó asszony, még 30 másodperce van. Mikrofonba legyen olyan kedves beszélni. November 9, december 9-én az Európai Parlament a korrupció ellenes napot tartotta meg. Tegnap az, Euró, az olasz parlament elindította az első napot a delegátusok korrupciójának legalizálását. utoljára szólok önnek, hogyha ismét föláll és megszakítja a hozzászólót, akkor kikísértetem önt a teremből. Világos ez? Ezt még egyszer ne tegye meg, Alfano asszony. És Elnök úr, elismétlem, amit mondok, de be tudtam fejezni. Rikányen asszony, nincs itt? De itt van. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha a Lisszaboni szerződés jóváhagyásával bizonyos kulcs területek az állampolgárok helyzete jóléte javult, illetve az alapjogok erre vonatkozó egyezmény ezeket rögzíti is. Most már arra kell koncentrálnunk, hogy a végrehajtást ellenőrizzük, hogy megvalósuljanak ezek az alapjogok, és ezt a politika minden vetületében, minden tagállamban elő tudjuk segíteni a lehetőleg hatékonyabb módon. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, fontos, hogy az egyének és az intézmények meg ez irányba dolgozzanak, ez irányba hassanak. Az irányelv az, hogy elakadt ugyan a tanácsnál, fontos, hogy kimozdítsuk ezt a folyamatot, és kötelező érvényűvé tegyük ezt az egyezményt. Mindig föl kell lépnünk, hogyha az alapjogok sérülnek, erre megfelelő figyelemmel kell legyünk mindig. A csendes diszkriminációra is figyelemmel kell legyünk. Clay szúr egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Dit parlament nacionalizme automatisch flamand újságíróként nem tartom elfogadhatónak, hogy a nacionalizmus egyenlő alapon áll a diszkriminációval és az idegen gyűlölettel. Különböző szabálysértési eljárásokat folytatnak a tagállamok ellen, amik és néhány nemzeti intézkedést blokkoltak addig, amíg a bizottság nem dönt arról, hogy hivatalos szabálysértési eljárást indít-e. Éppen ezért a tagállamok olyan helyzetbe kerülnek, ami nem fogadható el. A hatékony kiutasítási politika szükséges, vagyis ezt le kell állítani az Európai Bizottságnak, és ez, ha lehetővé teszi a bizottság számára, hogy tegyen, amit csak akar, akkor ezzel a tagállamok jogait csorbítja. Henen úr, egy percben. Elnök úr, George Orwell az 1984-ben az új nyelvről is beszélt a Newspeakről, és hogy ez hogyan változtatja meg a gondolkodásunkat. A szabadság szó például egészen másképp értelmezendő az új beszél nevű nyelvben, és ez nagyon jó példa, pontosan ez történik a szabadság szóval a valóságban, hiszen korábban azt jelentett, hogy szabadság az, az állam beavatkozásától, most pedig egy olyan jogosultságot jelent, hogy mondjuk használhatom az egészségbiztosítást. Az emberi jogokkal kapcsolatos jelentés elmozdult a, az személyes szabadságjogok szerinti értelmezéstől a jogosultság felé az újfajta értelmezés felé. Nem, nincsenek válságban, illetve válságban vannak az emberi jogok Európában, ugyanúgy, mint a demokrácia, és ezzel foglalkoznunk kell. Eh, Zsüven jelentés, Ranszuli úr, egy percben. Ranszuli asszony, elnézést kérek, olaszként bizonyos attitűdöket nem tudok elfogadni. Alfano asszony ezeket a szavazás magyarázatokat hazugságok közlésére használja. Tegnap az olasz parlamentben bizalmat szavaztak név szerinti szavazás szerint a demokrácia törvényének megfelelően. Úgyhogy én a Zsüven jelentés mellett szavaztam. Spirillo úr egy percben. Kedves elnök úr, kollégák! Nekem is meggyőződésem, hogy nagyon fontos szerepet kap a reklámozás a versenyképességben és a diversifikációban, vagyis a fogyasztói kínálat széles körülségében, és most szigorúbbak a szabályaink a reklám területén, egy olyan van, ahol egyre inkább kihasználják az új technológiákat. A fogyasztók érzékeny adatokat adnak át, anélkül, hogy tudatában lennének ennek milyen következményei vannak, és éppen ezért támogatom a Zsüven jelentést. A jelentés olyan csoportokkal is foglalkozik, mint például a gyermekek és más kiszolgáltatott csoportok, akik nem tudják felmérni, hogy mit kínálnak nekik, és őket e- egyre erőszakosabb reklámokkal célozzák meg. Pitigen asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr. A reklámozás általában fogyasztói információ átadására is szolgál, ahhozért, hogy a fogyasztók tájékozottan dönthessenek. Megvan ennek a területnek a saját etikai szabályozása, és a közelmúltban ez a gyakorlat némileg megváltozott, vagyis kevésbé alkalmazzák ezeket az etikai szabályokat, és megcélozzák a gyerekeket a reklámokkal. A parlamentnek ki kell fejteni a véleményét ebben a tárgykörben, későbbi években tovább kell követni ennek az irányelvnek a sorsát. Köszönöm. Chairman, advertising is a crucial part of a well Elnök úr, a hirdetés, a reklám döntő része a piacgazdálkodásnak, hiszen ez információkat ad a fogyasztóknak. Ez a jelentés nem új jogalkotást javasol, sem pedig korlátozást az interneten, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy a felelős hirdetésre van szükség, és hogy le kell küzdeni a nem megfelelő kereskedelmi gyakorlatot a reklámban, és tiszteletbe kell tartani a magánélet szabadságát és a fogyasztók jogát. Felelősségézet szükséges önszabályozás, önkéntes akciók azért, hogy ne legyenek félrevezető és rejtett reklámok. Főként felhívás történik arra, hogy nem, szakad, nem szabad a gyermekekkel visszaélni, és nem szabad például ijesztő reklámokat használni. Higgins úr, egy percben. Higgins úr, egy percben. Támogatom ezt a jelentést, meg is szavaztam hangsúlyoznunk kell az energia megőrzés fontosságát ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk energiafogyasztásunkat. Így módon lehet az energia hatékonyság eszközével ez irányba hatni az Európai Unióban. Gyakran beszélgetünk, vitatkozunk a megújuló energiaforrások fontosságáról, ám nagyon gyakran megfeledkezzünk az elektromos áram fogyasztásunkról, a másik oldalról. Azért is szavaztam a jelentés mellett, mert rámutat ennek fontosságára, és gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Köszönöm elnök úr a szót. Rode úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt ez az agresszív jelenet az olasz kolléganők részéről. Múlt héten nagyon sokan utaztak Cancúnba, de nem mozdultunk előre a klímaváltozás elleni harcban. A mai szavazás az energiahatékonysággal kapcsolatosan valódi előrelépést jelent. Az energiahatékonyság a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a CO2 kibocsátás csökkentésének, de a tagállamokban hozott intézkedések még nem elégségesek távolról sem. A jelenlegi erőfeszítésekkel csak félig tudjuk ter, teljesíteni a 2020-as 20%-os célkitűzést, ezért kötelező célkitűzésekre van szükség. Ez a jelentés tartalmazza nagyrészt azokat a megoldásokat, amelyeket alkalmazni kell Benson úrnak. Köszönetet szeretnék mondani, és gratulálni szeretnék. Kiváló munkát végzett ezzel a jelentéssel. Köszönöm. Marko Knight asszony, egy percben. Sveikinu pranešėją Bensteną e, su labai svarbiu pranešimu. Üdvözlöm ezt a jelentést. Nagyon fontos témában született. Az energiahatékonyság mellett török a láncsát magam is, hisz rendkívül fontos az, nem csak gazdasági okoknál fogva, hanem a kankúni eredményeket és javaslatokat látva is. A házunk táján is kell tehát megfelelő munkát végeznünk, az energiahatékonyság a legfontosabb eszköz lehet, a legmegfelelőbb irányba hatóan az EU tagállamok nemzeti terveket kell létrehozzanak, kidolgozzanak erre vonatkozóan, és bizonyos támogatásra is szükség van, pénzügyi támogatásra is, ennek elősegítéséhez. Ehhez pedig megállapodásra van szükség az Európai Bizottság és a tagállamok között. Fontos téma ez, minden vetülete az, a szállítás, közlekedés, a lakásépítés, az építőipar és a többi része is. A jelentés nagyon jól felsorolja azokat az intézkedéseket, amelyek a gazdaságunk szempontjából elérhetőek. Arvoisa puhemies, minä myös äänestin tämän Pentsenin. Elnök úr, én is mellette szavaztam az energia hatékonysággal foglalkozó jelentés mellett. Elköteleztük magunkat amellett, hogy energia takarékos politikát folytatunk, és új formáját hirdetjük meg az energiafogyasztásnak. De nem szabad elfelejteni, hogy amikor célokat tűzünk ki, akkor mindenkinek egyformán el kell köteleznie magát a célok mellett. Sokszor jók a célok, de valahogy nem is veszik észre az emberek, és nem eh, valósítják meg. Ezt eh, egyébként nem csak Európára kellene korlátozni, hanem átfogóban az egész világon be kellene vezetni. Nem szabad, hogy ez akadályozza a versenyképességünket. Oda kell figyelni arra, hogy globálisan kompetitívek legyünk, versenyképesek, és eh, elérjük Európa versenyképességének csúcsát. Alfano asszony egy percben. Köszönöm szépen. Nem szabad itt visszalépni, ami az energiakívást illeti, hiszen ez dönt majd a világ sorsáról. Az energiafogyasztás kérdése a legfontosabb, a fenntartható energia alkalmazásával Európa élen járhat, jobb energiapolitika bevozatásával. olyan eszközöket kell alkalmazni, amelyek a növekedést az energia kérdéssel vegyíti. Ez igen fontos az EU jövője szempontjából, gazdaság és környezetvédelmi szempontból. Arra buzítok, hogy a bizottság azonnal vezesse be a megfelelő intézkedéseket. Pietikainen asszony egy percben. Elnök úr, én egy igen nagyra törő és kötelező érvényű vonal, irányvonal mellett szavaztam, ami ezt a munkaprogramot illeti. Nagyon elégedett vagyok a parlament véleményével. Nem harcolhatunk a klímaváltozás ellen csak úgy, hogy nemzetközi célokat tűzünk ki, hanem gyakorlati eszközök szükségesek ahhoz, hogy elérjük a célokat. Itt az energiahatékonyságot kell növelni, és ahogy, ahhoz, hogy ezt elérjük, átfogó és kötelező vonalat kell követnünk szankciók bevezetésével. Ez a program nagyon jó lépés az említett cél érdekében. Most pedig most nekem tapsol ön, vagy pedig egy ügyrendi kérdést akar felvetni a szavazás magyarázatkor. Igen, én tapsolok, de közben ügyrendi kérdést vetnénk fel. Az az érzésem, hogy ön semmit nem szól azok ellen, akik a saját kormányukat megsértik, vagy inzultálják. Itt egy kollega azért szólalt fel, hogy az olasz kormányt sértegesse, és közben magyarázat, szavazatmagyarázatot akart adni, és inzultálta az én kormányomat, vagyis visszaélt a szavazatmagyarázati rendszerrel, úgyhogy meg kellene nézni a szabályokat, mert különben minden szavazat magyarázatot másra fognak felhasználni. Én akkor a saját kormányom mellett fogok szólni, amely élvezi a nép bizalmát. Remélem, hogy elfogadja azt, hogy milyen jó szív voltam, hogy megengedt majd beszéljen, holott nem ügyrendi kérdésben beszélt. Az én feladatom az, hogy megfigyelem nem azt, hogy eldöntsem ki mit mond, hanem az, hogy akkor szóljanak fel, amikor annak ideje van, és figyeljek arra, hogy ne szakítsák félbe egymást, különösen nagyon durva módon, ahogy ez történt. Köszönöm, hogy hozzászólt. Én, amikor el, elnök vagyok, akkor ragaszkodom ahhoz, hogy civilizált módon viselkedjenek egymással a képviselők, és igyekezzenek az idővel takarékoskodni. Az, amit egy képviselő mond, egy demokratikus helyen, mint ez a parlament, az a képviselő tartozik, nem rám. Most Kelly úr egy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány észrevételem volna ezzel a témával kapcsolatosan. A klímaváltozás tekintetében mindig eddig hangsúlyoztuk a megújuló energiaforrásokat, de az energiahatékonyság területén is többet lehetne még tenni, ezért üdvözlöm ezt a jelentést, különösen ami az épületek hatékonyságát érinti a középületekét. Ez az épület maga is, elnézést elnök úr, hogy ezt kell mondanom, illetve elnézést nem nagyon tudok mit, most nem tudom a saját mondanomat követni, mert beszélnek mögöttem. Rendben, tehát az épületekre beszéltem, sokkal többet lehetne tenni, különösen ezzel az épülettel kapcsolatosan, illetve a brüsszeli és más középületekkel kapcsolatban nagyon fontos volna energiahatékonyabbá tenni ezeket. Ugyanígy a kölcs, közlekedési eszközökkel, a nagy dízel motorokat is energiahatékonyabbá lehetne tenni. Az én országomnak zöld, használunk egy zöld zászlót, és ezt a gyerekek nagyon könnyen felismerik, és pozitív hozzáállást alakít ki. Köszönöm szépen. Ezzel, a szavazat, magyarázat végére értünk, most pedig felfüggesztem az ülést, három órakor folytatjuk.